Care kollége, cari kollégi. Kedves kolléganők és kollégák, tisztelt biztos asszony, folytathatjuk a munkánkat. Helycsere volt a bizottság részéről, most pedig Höckmark úr jelentéséről beszélünk, ez pedig a rádió spektrum politika. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony, a jelentésem arról szól, hogy Európa világelső legyen. Éppen ezért eh, fontos, hogy ma délután itt lefolytathatjuk ezt a vitát. Hiszen eh, amikor eh, Schumann a mai Európai Unió elődjének létrehozását javasolta, akkor az a szél, szénről és az acélról szólt, ma meg az információról szól Európa elsősorban. Örülök, hogy kijelenthetem, hogy ez a jelentés, amelyet ma bemutathatunk, egy nagyon jó együttműködés eredménye. Az árnyék előadók támogatták az előadót, Trautmann asszony, Lambert úr, Rodus asszony. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó szellemben tudtunk együttműködni, hiszen ez lehetővé teszi, hogy ma este olyan javaslatot tárgyalhatunk meg, amely Európának lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonozás, a mobil internet és a mobil technológia területén világelső legyen. Számomra, elnök úr, a különféle javaslatokról szóló viták, amelyeket megtalálunk ebben a jelentésben, arról szólnak, hogy van egy esélyünk arra, hogy elsők legyünk, de arra is van, hogy harmadikok. Ez egy nagyon egyszerű választás számomra. Néha, hogyha a világ legnagyobb gazdaságairól beszélünk, az Egyesült Államokról és Kínáról, akkor mindjárt elfelejtjük, hogy az Európai Unió a legnagyobb gazdaság a világon. Azonban nem a miénk a legnagyobb piac. Most pedig a mi feladatunk az ma, hogy megvitassuk, hogy hajlandók-e vagyunk a szükséges változásokat megtenni. Hiszen garantálnunk kell területről területre haladva, hogy a szélesávú politika Európában a lehető legnagyobb sebességgel haladjon. Hogyha az összes új szolgáltatást mindenkihez el akarjuk juttatni, ez pedig alapfeltétele a versenyképességünknek. Akkor Európának kell elsőnek áttérnie az összes ilyen Google, Yahoo és így tovább következő generációjára hiszen ez az innováció és a versenyképesség kiáltványa. Európa pedig lehet első. De az is lehetséges, hogy az amerikaiak, vagy a kínaiak, vagy az indiaiak veszik át a vezetést. Döntenünk kell. Ebben a jelentésben azt mutattam be, hogy ragaszkodnunk kell 2013-hoz, hogy a 800 GHz-et addig megszüntessük. Az Európai Uniónak 12 ezer megahertre kell áttérnie. Ezen kívül már itt a 700-as tilalmáról is beszéltünk. Ezeket a döntéseket nem szabad elhalasztanunk, ezeket a döntéseket most kell megtennünk. És szükségünk van, hogy a mobil internethez is mindenki hozzáférhessen. Elnök úr, van egy javaslatunk. Azt szeretném, hogy a parlament erős támogatást adjon nekünk, hiszen amikor a tagállamokkal tárgyalunk, akkor említhetem nekik ezt a témát, és megkérdezhetem, hogy világelsők akarnak lenni, vagy világharmadikok. Nagyon fontos hogy a szerdai szavazás előtt ezzel tisztában legyünk. Köszönöm szépen, Hökmark úr, most pedig átadom Néli Krúz asszonynak a szót a bizottság részéről. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Itt egy ébresztést hallottunk. És azt a nyelvet, amelyre Európának szüksége van. Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt Hökmark úrnak, a jelentéstevőnek, hiszen kiváló jelentést nyújtott be a rádió spektrum politikáról. Az információról és a technológiáról szól ez a jelentés. El kell döntenünk, hogy Európa milyen pozíciót foglaljon el kelet és nyugat között legyen valamelyik helyen, vagy pedig Európa legyen a legelső. Most uh, arról a programról beszélünk, amely Európa és európai gazdaság számára alapvetően fontos, nyilvánvaló. A jelentés is nyilvánvaló módon üzli, üzeni, hogy uh, a spektrum politikában vezető szerepet szeretne játszani. Létfontosságú az, hogy Európa gazdaságát és versenyképességét növeljük, hogy maximizáljuk szociális és kulturális kihatását a világra. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha a polgárok javára alkalmazzuk az innovatív megoldásokat. És a kulturális hatást sem szabad elfelejtenünk. Hiszen, hogyha az internetről beszélünk, akkor az internet az a lehetőség, amely az európaiaknak adatott, hogy megfelelő ismeretekhez és kultúrához jussanak. Elnök úr, hallottuk, hogy a választás pillanatáról van szó. Már nem a szónoklatokról van szó, hanem a döntésről. Most az igazság órája érkezett el. És felelősen kell döntenünk. Hiszen nem lehetünk világelsők, amennyiben nem vállaljuk fel a lehetőségünkre álló lehetőségeket. Most a kulturális szempontokról szeretnék néhány szót szólni, elnök úr. Igaz, hogy a kulturális elemeket szeretném elsősorban hangsúlyozni, hiszen tudom, hogy az Európai Parlament tagjai nagyon nagy mértékben foglalkoztak a kulturális aspektusokkal. Nagyon fontos a spektrumpolitikában az, hogy milyen tartalommal közvetítjük az üzeneteket, amennyiben a széles sávú lefedettséget megvalósítjuk. Hiszen a szélesávú lefedettsége nagyon nagy mértékben növeli az információhoz, kultúrához való hozzáférést. Nagyon fontos, hogy a szélesávú lefedettség kulturális értékeket közvesítsen. Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelő módon hozzáférjen az információkhoz, a kultúrához. A kulturális és gazdasági szolgáltatások viszont csak is a legújabb technológiával jutnak el az emberekhez. Fontos az, hogy milyen módon juttatjuk el az információt, azonban nagyon fontos az, hogy milyen az az információ. Még vannak akadályok, vannak interferenciák, például a kábel tévével, Hm, ezeket a problémákat megoldjuk. Ezek technikai jellegűek. Tudatában vagyunk annak, hogy eh, ebben a tekintetben semmilyen határok nincsenek, hiszen eh, a távközlés tényleg nem ismer határokat, hiszen vezeték nélkül gyorsan áthatol minden ország határán. Most az egész vitát előkészítendő szeretném elmondani, hogy eh, már számos tagállam illetékes minisztereivel beszéltem. Most nézzük meg a jelentés tartalmát. Tudjuk támogatni a jelentés egészét, egy-két apró módosítót javasolnánk, de az alapvető üzenettel egyetértünk. Üdvözöljük számos téma tekintetében a előadók álláspontját. Fontos az, hogy minden polgár hozzáférjen a széles sávú szolgáltatásokhoz. A második pontom. Nagyon lényeges az, hogy további spektrumokra is szükségünk van, hogy a vezeték nélküli távközlés még több területet foglalhasson el. Gyorsabbnak kell lennünk, ez a következő lépés. A harmadik téma pedig az az, hogy 2013-ra érjük el a 800 MHz-es határt. Felismerjük a szükségletét annak, hogy 2015-ig hosszabbítsuk meg az időpontot. 2013 a cél, azonban derogációra is sor kerülhet 2015-ig, amennyiben különleges technikai körülményekről van szó. Természetesen itt, a harmadik országokkal is koordinálnunk kell. A negyedik megjegyzésem a többi európai politika is alkalmazkodik a digitális napirendhez. Tehát ez olyan, mint például a gazdaság, a kultúra, amelyről már beszéltem, viszont a közlekedés. Mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy az előretekintő politikának lényege a sebesség. Most pedig, ennek asszony, fontos az, hogy az európai politikát nemzetközi szinten is eljuttassuk a tagállamokhoz, amikor nem EU országokkal tárgyalnak. Vannak még fontos témák a jelentésben, amelyeket támogatni tudunk, és az egészről elmondhatom, hogy nagyon bátorító. Bizonyos módosítót egy picit jobban ki kell domborítani. A célokat ne csökkentsük le a spektrum hatékony felhasználására. Az összes ágazatot be kell venni az indokolásba. Még egy apróbb nüansz, hiszen az audiovizuális szolgáltatásoknak is megfelelő spektrumot kell juttatni, azonban ez ne zárjon ki más távközlési lehetőségeket. Van még egy nüansz, amelyre a bizottság utalt, ez pedig a verseny. Tehát az új belépőknek is lehetőségeket kell biztosítanunk. Nagyon fontos, hogy minden szereplő korrekt lehetőségeket kapjon. És ismét egy nüansz. Itt például például a migrációval összefüggő költségek is nagyon nagy tételt jelentenek, a jobb információ áramlással például csökkenthető. A bizottságnak nehézségei vannak viszont két javaslatnál. Az egyik, ahol a spektrum már technikailag harmonizált, van egy kötelezettség 2012-ig. Ezt pedig ne váltsa le egy enyhébb kötelezettség, amely megengedné az újabb spektrumot a létező helyet. Nem. Előírás van, hogy át kell állni. Tehát sokkal hatékonyabban eh, szeretnénk előre haladni, és nem hátra. Egy másik téma pedig, amely nehéz, és amelyel nehézségeink vannak, a széles sávú műholdas hozzáférés. Ebben a tekintetben szeretnénk garantálni, hogy hozzáférhető lehessen. Fontos, hogy a széles sávú műholdas távközlés is hozzáférhető legyen. Itt pedig mindenképpen megoldást kell szorgalmaznunk, és biztos vagyok, hogy meg is találjuk. Lenne még néhány záró megjegyzésem is. A parlament és a bizottság is felismeri, hogy a javaslat korai elfogadása kívánatos, megkönnyíti a munkát, megkönnyíti a program megvalósítását. Itt egy világos kijelentésről volt szó. Minél hamarabb, annál jobb és én bizakodó vagyok, elnök asszony, hogy a parlament nagyon korán elkezdi a párbeszédet a tanácson hogy gyors és sikeres véget érjen az ügy. Az idő nem a barátunk, és véges. Amennyiben megoldást szeretnénk, és támogatjuk azt, hogy Európa világelső legyen, ahogy Hökmark úr említette, akkor nagyon gyorsnak kell lennünk, nagyon gyorsan kell ebbe az irányba elmozdulnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Kana Évet asszony kapja meg a szót a Kutas Bizottság nevében. Kérem szépen, önni a szó, kedves kolléga, egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. A politikai kezdeményezések, amelyek eh, a gyors, szélesávú, internetes lefedettséget elősegítik, az egy jó dolog, de hát a frekvencia, a spektrum ugye közjó. A mi KUD bizottságunk világosá tudja tenni ezt. Nagyon sok társadalmi, szociális, és gazdasági feladatot kell betölteni ennek a szolgáltatásnak. Éppen ezért kiemeltük azt, hogy a Telekom csomag, amely a média pluralizmust és a kulturális sokszínűséget támogatja, nem szabad, hogy elvesszen. A kereskedelmi és a közszolgáltatóknak mindenképpen hozzá kell járulniuk a vélemény sokszínűségéhez, garantálni kell, hogy elengedhetetlen feladatokat a jövőben akadály nélkül tudják majd folytatni. A Kult Bizottság azt javasolta, hogy a 790-es sávot ne nyissuk meg, a bizottság nem követett minket, több területen az szerepel, hogy a műsorszórók igényeit figyelembe kell venni, a Kult Bizottság azonban világosabb szavakat kívánt volna hallani. Nagyon fontos volt, hogy a frekvencia odaítélésénél, kijelölésénél nagyon fontos szabályokat kelljen alkalmazni a színház és a vezeték nélküli mikrofonokat használók ne járjanak pórul, mert hogy esetleg az új technológiákra mit kell kifizetniük. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne egy igazságos érdek egyensúlyt létrehozni. Remélem a jövőben is ez sikerülni fog. Köszönöm szépen. Most pedig a frakció képviselői a néppárt nevében kapja meg a szót, de Castillo Vera asszony kettő percet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen a biztos asszony eh, magyarázatát is. Először is, ha megengedi, akkor Hakmá kollégának, a jelentéstevőnek gratulálni, kiváló munkát végzett. És eh, egy jövőképet is felvázolt, és ettől ennyire értékes ez a jelentés. Én eh, szeretnék minden előadónak is gratulálni, mert a mi eredményünk az, hogy egyhangulag elfogadtuk a mi ipari bizottságban ezt a jelentést. Mi is a célunk? Hogy lehet a versenyképességet az európai gazdaságban, a globalizált világban erősíteni? Ez az igazi célunk, amely alapját képezi ennek a jelentésnek. Éppen ezért ennyire nagyon találó fontosnak tartom. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, néhány aspektust ismertetnék, amelyet különösen fontosnak tartok. Nos, egy olyan helyzet alakult ki, amely a szélessávú kapacitásokat illeti, a 80 MHz-es frekvencia az európai rádió készülékek esetében nem sokára valóság lesz. Beszélünk a 700 MHz-ről, ez nagyon sok lehetőséget biztosít a különböző műsorszórók számára. Ezen a területen is azt hiszem, pozitívan kell viszonyolnunk a jelentés javaslataithoz. Nem légből kapott dolgok ezek, mert az internet által támogatott gazdaság 3%-át teszi ki az EU GDP-nek. És ha megnézzük az exponenciális növekedési kapacitást vagy potenciált, amely ezt az ágazatot jellemzi, egyre több egyén és vállalkozás videófrekvenciákat is használ, és ez a világ adatforgalmának jelentős részét teszi ki. 91%-os lesz ez az arány 2014-ben, mármint ami a végfelhasználók arányát jelenti. Ebből a szempontból nagyon fontos. Kérem, hogy holnap után támogassuk. Köszönöm szépen, de Kesztélyi asszony, most pedig az S.U.N.D. frakció nevében Hotman asszony elnök, úr, biztos asszony, kedves kollégák, első olvasatban véleményt alakítottunk ki a spektrumpolitikáról. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a támogatásért. Örülök annak, hogy támogatták, és ezt a javaslatot át is alakították, amely a Telekom csomag részét képezi. Üdvözlöm a jelentéstevőt, Gunnar Hockmann urat, és árnyék eladó kollégámat, mert kiválóan működtünk együtt egy olyan jelentésben, nagyon technikai dimenzió mögött azért politikai ö, célok is szerepelnek. Több vitát folytattunk, és a vitákból valóban mit is mondtam le, azt a megállapítás, hogy a parlament és a bizottság eléggé természetesen gyakorlatilag ugyanazt az ambiciózus célt osztja. A spektrum az egy ritka forrás, amely nem ismeri a határokat, ezzel úgy tűnik mindenki egyetértett, ami a megoldásokat illeti, jobb kezelést és az általános ambíciót. Látjuk, hogy milyen eltérések vannak, kiváltképpen a tagállamok között. Nem tagadom, hogy történelmileg bizonyos felelősséget kell mindenkinek vállalni, minden tagállamnak. Bár a kompromisszumos indítványok az étrében elfogadottak nem százalékosan felelnek meg annak az egyensúlynak, amelyet én szeretem volna látni, de én nagyon is támogatom ezt az eljárást, amelynek célja egy integráltabb spektrum kezelési politika, szeretne a, a szociális, kulturális, gazdasági igényekre reagálni, amiket megfogalmaznak az állampolgárok. Ez a vonal, ez az irány, biztos asszony, ezt a mi parlamentünk egyhangúan képviselte, legyen szó Tója kolléganó saját kezdeményezésű jelentéséről, vagy az általam készített jelentésről, én voltam a telekomcsomag egyik készítője. Én a frakció mindenképpen két tartottunk amellett, hogy a módosítom a szereplő pontok szerepének. Nagyon fontos az átláthatóság, hogy mindenki felismerje, hogy hogyan ö, osztják ki, jelölik ki a spektrumot és hogyan kezelik innovatív és eredeti megoldásokat kell találni a frekvencia iránti igény kielegítése, amely egyre inkább nő, nem csak mennyiségi, hanem minőségi jellegről is van szó. Nagyon fontos a spektrum hatékonyság, ezzel lehet a helyzetet változtatni, javítani, nagyon fontos tehát. Aztán, ami a spektrumokat illeti, a spektrum gyakorlatilag a digitális szakadék átidalására szolgáló legmegfelelőbb eszköz. A kis kezdővállalkozások, a kkv számára is nagyon fontos a dimenzió, ez gazdasági aspektust szeretném kiemelni. Néhány szót szólnék a következő lépésről, ön is említette ezt. Világos volt a kezdetettől fogva, hogy első olvasatban nem lehet megoldani ezt a problémát, de megállapodásra kell jutnunk az év végéig. Nagyon lényeges a közszolgáltatók számára, nagyon fontos a fogyasztók elvárásai szempontjából, és nagyon fontos az internet fejlődése szempontjából, bármilyen irányzatáról legyen szó. Nagyon lényeges azért is, hogy az unió gazdaságát felélénkíthessünk ezen forrás segítségével. Köszönöm szépen, Hatman asszony, most pedig eh, Róde kolléga a liberálisok nevében két és fél percre. Köszönöm szépen! jobb és kevesbé drága adatátvitel a nagysebességű, széles segítségű, mindenki számára 2020-ban ez a cél. Ez egy ambiciózus politikai cél, el kell mondjam, és eh, támogatom teljesen tiszta szívből. De nézzünk vele szemben. Nem ez könnyű ezt a célt elérni. Mégis én úgy gondolom, hogy a parlament első olvasati döntésével nagy első lépést tudunk tenni majd a cél felé világosan fogalmazzunk. Szélesávú internet mindenki számára, nem csak arról van szó, hogy garantáljuk, hogy mindenkinek legyen Facebook bejelentkezése, hanem arról van szó, hogy vezető szerepű, tudásalapú gazdaságként lépessen fel az EU. Ha 500 millió ember tudunk összekapcsolni, az állampolgáinkat, vállalkozásainkat, akkor minden gyümölcsét learadhatnánk ennek a technológiának, a digitális gazdaságénak. Kiváltképpen két dolgot emelnék ki, amit meg kell változtatni, annak érdekében, hogy Európa elérje a célját. Először is jól működő, versenybarát telekommunikációs piacra van szükségünk európai szinten. Éppen ezért vezettük be azokat a szabályokat, melyek a versenyképesség, a versenyszabályokat vizsgálják meg. A tagállamoknak nem szabad kijelölni felszabadított spektrumokat bizonyos piaci szereplőknek, ha ezzel a verseny torzulna vagy csökkenne a piacon. Második dolog. Hatékonyabb spektrum kijelölési <clears throat> vagy frekvencia kijelölési politikára van szükség, amely valóban tükrözi a mai eltérő mm, frekvencia igényeit. Éppen ezért ezt a programot kidolgoztuk. Nem csak a 800 MHz-es sávról van szó, hanem az 1200 MHz-et 2015-ig szeretnénk elérni. Hadd zárjam azzal, hogy megköszönöm a bizottságnak, a biztos asszonynak a munkáját, a jelentéstevőnek köszönöm, és az árnyék eladó kollégáimnak köszönöm a kiváló együttműködést, enélkül ezt a szintű ambíciót, ambíciót nem tudok volna elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Csicseszter úrnak az ECR nevében. Elnök asszony. Biztos asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, Hokmárk úrnak. Nagyon jól állította össze ezt a jelentést, és kísérleti jelleggel vitte keresztül az ITRE-ben, széles volt a támogatás, és köszönetet szeretnék mondani a többi jelentéstevőhöz hasonlóan az ő munkájáért. Nagyon fontos, hogy Európa a technológiai kihívásoknak a jó alkotásban is eh, eleget tegyen ebben az ágazatban, és fenntarthassa egyidejűleg vezető szerepét eh, a világon, hiszen csúcs technológiákról van szó. A kulcsfontosságú pont a megfelelő egyensúly megteremtése, a különböző érdekek eh, összehangolása, a szolgáltatók, a széles sáv érdekének összehasonlánga, a katonaság, illetve a civil sürgőségi katasztrófa elhárítás feladatainak egyesítése is, és tiszteletben kell tartanunk a szubszidálatás elvét, illetve a nemzeti kompetenciákat is ezen a területen és ebben a folyamatban. A jogalkotás a, ezen a területen, ezen a politikai területen rendkívül nehéz. Azért, mert az érde technológiák olyan gyorsan változnak, és olyan sokszor, hogy ez számunkra azt jelenti, folyamatosan lemaradásban vagyunk, és nem tudunk előre menni a jogalkotásban. Utat kell biztosítanunk az új technológiák számára, azért, hogy ez, ezt ki lehessen használni, illetve a, a spektrum lehetőségével élni lehessen. És remélem, hogy ez a javaslat eh, hozzájárul a megoldáshoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csicseszter úr, Lamberts képviselő a következő. Köszönöm, elnök asszony, én is eh, szeretnék több mindenre reagálni, ami elhangzott. Ha megengedik, eh, Catherine Trotman említette már, és igaz, hogy a rádiófrekvencia egy ritka forrás. Ez egy közjó. Ez olyasmi, amin felett senki sem rendelkezhet kizárólag. Nincs bármilyen szereplő. Semmilyen szereplő sem tehet úgy, hogy egyfajta privilégiuma, szerzett joga lenne ezzel a frekvenciával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos elmondani. Ha egy közjóról van szó, ami ritka is egyben, akkor azt hiszem, hogy meg kellene értenünk, hogy hogy is használjuk fel ma. Tehát, hogy vizsgáljuk meg széles körben az, hogy hogyan használják fel ezt a frekvenciát minden szereplő által, ideértve a, ö, például a biztonsági, polgári, katonai szolgálatok, éppen Charles a kollégánk említette ezeket a felhasználókat. Ritka ez a forrás, mert nem optimális a felhasználás szerintem. Nagyon jó lenne átlátható konszenzus, amely kijelöli ezt a ritka forrást. Eléggé dinamikusnak kell lenni annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy ne a szerzett jogokkal érveljenek az érintettek. Ami a kijelölést illeti, és a frekvencia kiosztást. Mindenfajta felhasználás nem kereskedemi jellegű. Tehát nem minden tartozik profithoz. Ki kell emelni azt, hogy van olyan felhasználás, ami a közszolgáltatásokat illeti, nem csak a katonai és a biztonsági szolgálatok esetében. Ha a piac logikát követjük csupán kizárólag, akkor túlzott jogokat adunk a piaci szereplőknek. Tudjuk, hogy méretük miatt alapvetően is torzítják a piacot. A kis szereplőknek nem mindig van lehetőségük versenyezni a nagy halakkal. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az exponenciális felhasználásnak vannak közegészségügyi kihatásai. Tudom, hogy nem a jelentés központi téma, de ne felejtjünk el, mert az emberek aggódnak az egészségügyi hatások miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ferhajen képviselőnek adom meg a szót. Biztos asszony, elnök úr. A frekvenciáknál egy drága tulajdonról van szó, amelyet társadalmi környezetbe kell helyezni. Éppen ezért a rádióspektrum politikai programnak különös fontossága van, hiszen a frekvenciákat kulturális, gazdasági, szociális szempontoknak megfelelően és területeken megfelelően kell használni, éppen ezért a technikai lehetőségeket teljes mértékben kell felhasználni a hatékonyság érdekében. A frekvenciapolitika alapját az elmúlt évben elfogadott Telekom csomag képezi, itt rögzítettük azt, hogy a az Európai Unió frekvencia menedzsmentjét, az Európai Unión kulturális, gazdasági szempontoknak egyenlő módon kell, hogy megfeleljen. A frekvencia használatnál ezt különösen figyelembe kell venni. Itt utáni szeretnék arra, hogy a digitális osztalékot a tagországokban meg kell valósítani. A 800 MHz alatti részt pedig mérlegelni kell. Nagyon sok technikai és eh, pénzügyi kérdés nem sikerült eddig még eh, megoldani, és az interferencia problematika, illetve a költségkiegítés, a kulturális testületek, intézmények számára a technikai átalakításoknál, például a mikrofonoknál nem talált megoldást. A frekvencia sávok kiosztásánál a különböző érdekeket egyeztetni kell a teljes körű ellátás, a mobil szélessávú ellátással az európai polgárok alapvető érdeke. Ezzel egyidejűleg továbbra is biztosítani kell a közrádió érvényesülését a kulturális sokszínűség érdekében európai technikai fejlődése érdekében a digitális informáci- információs technológia, illetve a kultúra és sok színűség kérdéseit egyidejűre kell szem előtt tartani. Köszönöm szépen! Most pedig Riera Madurel asszonynak adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök úr, biztos asszony, örülnünk kéne annak, hogy a mai vitára sor kerülhetett. Túl gyakran hang, ha, ha, halljuk azt, hogy a frekvencia menedzsment túl technikai jellegű, és a tagországokra kell hagyni. Ennek a parlamentnek az eltökéltségének köszönhetően a Telekom csomaggal kapcsolatos vitákon, amelyet Katrin Trautmann kolléganőnk vezetett, most sor kerülhetett a spektrumról szóló vitára, és az Európai Unió megfelelő testületében kerül erre sor. Hiszen határokon átnyúló jellegű ez a terület, és ez szükségessé teszi beavatkozásunkat jogalkotóként. Nem szabad azonban a különböző felhasználások ütközésének tekintetnünk ezt. A technológiai lehetőségeket a több adat felhasználására és kevesebb beavatkozásra kell használni. Nagyon fontos, hogy dinamikus legyen a tervezés, hiszen a technológia gyorsan halad előre. A különböző felhasználók érdekében, a szociális és gazdasági felhasználás érdekében fontos ezt a forrást felhasználni nem lehetnek nyertesek és vesztesek, mindenkinek kell, nyertesnek kell lennie. És fontos, hogy a polgárok érdekeit tartsuk szem előtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ön túllépte rendelkezésre álló időt. Nem szeretném elvenni a mikrofont senkitől, de kérek mindenkit arra, hogy tartsa tiszteletben a rendelkezésre álló időt, Odi úr. Madame la vice Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Nelly Krősz, bizottság elnöke, kedves jelentéstevő, kedves kollégák, gratulálok barátomnak, Gunnar Hokmágnak, kiváló jelentéséhez, nyílt szellemiségű jelentéséhez, amely a mai vita alapet képezi, tartalmazza a fő irányokat, amelyeket az Európai Bizottság is kidolgozott, hogy 2013. január 1-ére a 800 MHz-es frekvenciát felszabadítsuk a digitális televíziós és rádiózás számára, tehát hogy át tudjon térni a rádiózás és televíziós az analógról a digitális módozatra ami a televízió ideget életén nagyon fontos frekvenciákról van szó, amelyeket ki kell jelölni a digitális osztalék érdekében. Nagyon fontos a lefedettség, mi jelentőse. Vannak különleges frekvenciák. Most az összefüggésben a bizottság az első programot dolgozza ki 2011 és 2015 között, stratégiai kérdéseket fogalmaz meg, az Európai szempontjából a rádió elektronikus rádiófrekvenciákkal kapcsolatban két dolgot emelnék ki, amelyek fontosnak tűnnek számomra a biztos asszony, kedves Gunnár. Először is azt gondolom, hogy át kell készíteni, mint a 8-as cikke javasol. Jó lenne egy pontos felmérésen, mérlegen alapulva véleményt kialakítani, ami a harmonizált frekvenciákat illeti, hogyha a kutatás célja az, hogy megnézzük a vezeték nélküli kommunikációra vonatkozó frekvenciákat, vagy szélesebb lehetőségeket, nem szabad, hogy előzetes technikai szakvélemény nélkül ezt a folyamatot elkezdjük. Nagyon fontos a szélessávú frekvencia felhasználása, amelyet jelenleg katonai célból használnak fel, át kell alakítani a bizottságnak meg kellene néznie, hogy milyen módon lehet a frekvenciát megosztani a civil és a katonai módosít között a 7 per 3-as cikkeljel. Nem értek egyet, amely speciális politikai tényként kezeli a, és, és lehetővé teszi a polgári és a katonai felhasználást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tika asszony, másfél percben adok szót. Köszönöm. A döntés, amiről most beszélünk, az első rádióspektrum politikai programot hozza létre stratégiai tervezés és a harmonizáció a cél, a rádióspektrum harmonizálása, annak érdekében, hogy a belső piac működését biztosítsuk. Technikai szempontból ez a program segíti a hozzáférhetőségeket és maximalizálja a spektrum rugalmasságot, növeli a felhasználást, eltünteti a versenytorzítását, illetve a káros hatású beavatkozásokat. Szeretnénk harmonizálni a technikai lehetőségeket. A tagország a bizottsággal együtt létrehoz egy leltárt a meglévő spektrum felhasználásokkal kapcsolatban, illetve potenciális felhasználási lehetőségekről, különösen a 300 MHz, 3 GHz-es zónában. Szeretnénk a digitális szakadékot megszüntetni, annak érdekében, hogy minden eh, polgár hozzáférjen a szélessávú eh, eh, hozzáférés, ez 2020-ig. A kereskedelmi szektor számára és a közszolgáltatásoknál is erősíteni szeretnénk a szélesebb hozzáférést. Én kértem azt, hogy új felszereléseket és technológiákat bocsássunk a fogyasztók rendelkezésére, annak érdekében, hogy a digitális technológiák felé történő elmozdulást támogassuk. Fontosnak tartom a rádióspektrum hozzáférhetőségét azért, hogy az atmoszférát és a föld felszínét is figyelemmel tudjuk kísérni, a műholdas felhasználásokat a közlekedési rendszerekben, a Galileo rendszer, a GMES programot, illetve az okos menedzsment programokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Ön is átlépte a rendelkezésre álló időt. A következő hozzászóló Nibler asszony, én őt nem látom a teremben. Áttérünk Toja asszonyra, másfél percben adom meg a szót, parancsoljon. Grazie. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy eh, megegyezhetünk abban, hogy eh, ez a program, amely a frekvencia politikával foglalkozik, kettős célt követ. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Egyrészt a gazdasági potenciált tartsuk szem előtt, hiszen a távközlés, a rádió számára óriási lehetőségek rejlenek ebben. Azonban olyan területekről is szó van, amelyek első pillantásra nem függenek össze a távközléssel. Például itt vannak a szociális és a kulturális aspektusok, és ezeket sem szabad elfelejtenünk. Szerintem világos, konkrét választási kritériumokat kellene megszabnunk a média sokrétűség megőrzése érdekében. Európai szinten ezen kívül nagyon fontos az, hogy a frekvencia felhalmozásokat, illetve monopóliumok, oligopóliumok létrejöttét megakadályozzuk. Bizonyos európai országokban eh, ezeket eh, már megfigyelhetjük. Látjuk, hogy liberalizáció van, eh, új szereplők jönnek be a piacra, meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségei vannak az újaknak. Tehát azok is maradjanak a piacon, akik már sokat befektettek ott. Nagyon lényeges a frekvenciák helyi elosztása, aukciókról hallunk, lényeges ez. De nem szabad soha elfelejtenünk a szociális szempontokat sem. A az aukciókon ne hagyjuk túl nagy játékteret. Pontosan ügyeljünk arra, hogy a szociális aspektusok is figyelembe kerüljenek. A frakcióban már szóltam ezekről. Köszönöm. Most pedig kettő percre Van Nistelrooy képviselő kap szót. Krúz asszony, ma Európa napját ünnepeljük, Európa pedig konkrét dolgokkal szeretni szolgálni a polgárokat. Azt szeretnénk, hogy a polgárok boldogulása könnyebb legyen. A Hökmark jelentés által vázolt téma megfelel ezeknek a kritériumoknak. Konkrét, szociálisan és gazdaságilag is fontos a polgárok számára. Az a lényege, hogy felszabaduljanak frekvenciák, hogy további frekvenciák amelyeket fel lehet használni a vezeték nélküli internetes kapcsolatok kialakítására. Azonban ehhez egy jó európai összehangolás szükséges. 2015-ig 1200 MHz-et kell elérnünk, 2002-ig pedig 800-at, és ez világszinten is csúcspozíció. Arról van szó, hogy olyan szolgáltatások, ezek, amelyek 200 millió eurós forgalmat jelentenek. Ez pedig a gazdasági növekedést 2-3 százalékra emelni. Gondoljunk például a 90-es évek GSM rendeletére, akkor megfelelő időben megfelelő ösztönzést adtunk, és igazunk lett évente 80 milliárdos különbséget jelenthet az új technológia. Hollandia, az én hazám, amelyet itt képviselek, már kész arra, hogy bizonyos frekvenciákat az internet negyedik generációjára is felszabadítson. Ezen kívül a televízió és a rádió társaságok is igényt tartanak ezekre a frekvenciákra. Természetesen vannak még olyan problémák, mint interferencia, tehát például a vezeték nélküli mikrofonok esetében. Ez egy jövőbe tekintő jelentés, és gyorsan meg kell állapodnunk a bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kolléganők és kollégák, Rübi úr két percre. Most a mikrofont az előbb nem hallottuk még. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogyha a kedves tagok elhagyják a termet, de éppen szavazás van az itt a bizottságban, az ipari bizottságban. És hát még ugyan még nem tudunk kétfelé osztódni, ezt még nem találták ki. már kollégának mondanám, hogy nagyon jó kompromisszumot talált, de szerintem ennél a témánál a teljesítmény szintjét ne felejtjük a jövőben, amit el szeretnénk kérni egy részről. Ugye, ami a negyedik generációs adatot illeti, aztán ami a kábel üzemeltetőket illeti, akiket más frekvenciáért érdeke például a különböző sürgősségi ellátó, tehát a rendőrség, mentők és a tűzoltók is a frekvenciát használnak. Aztán szükség van arról is, hogy milyen időről van szó. Az erő, a teljesítmény, amivel át tudjuk az adatokat vinni, és nagyon fontosak a prioritásokat, amiket a szoftver meghatároz. Azt hiszem, hogy itt részletesebb jelentése van szükségünk a jövőben, hogy a negyedik generációs, a GMES rendszert valóban fel tudjuk készíteni a kábelhálózat üzemeltetők 100 megabitit is elérnek, tehát nagyon-nagyon teljesítmény, nagyon gyors, szélesebb felhasználat, ahol nagy problémáink vannak, ugye az az ár arány, az ár szint, kiváltképpen a roamingnál. Vannak olyan tagállamok, ahol eh, kevesebb, mint egy eurót lehet egy gigabájtot vásárolni. A, hen, a mobilomban megnéztem, hogy mennyibe kerül az, hogy egy otthon egy euróba kerül a gigabyte, itt pedig 9900 euróba kerül, ha itt használom. Van, ahol 14 ezer 900 euróba is kerülhet az egy gigabyte. Itt sürgősen tennünk kell valamit, és kérem a biztos asszonyt, hogy figyeljünk arra, egy dolog a teljesítmény, de nézzük meg ebben az új döntés eljárásban. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük az árszintet. Közös európai piacot kell létrehoznunk, amely lehetővé teszi hogy az adatszolgáltatásokat fel tudjuk használni, akkor is, amikor nem a saját tagállamokban vagyunk. Itt van mit tenni. Köszönöm szépen, Rubik úr. Most pedig jön a spontán felszólalók listája. Ki szeretne szót kérni? Mölcer úr, egy percre tessék. Elnök asszony, Európa vezető szerepként, a világ legnagyobb gazdasági térségeként akkor maradhat fenn, hogyha az innovációban, az új technológiák alkalmazásában vezető szerepet játszunk le. A szélesávú technológia szerintem különleges szerepet játszik, az új frekvencia politika nagy átvételi kapacitással kell rendelkezni. Um, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos frekvencia politikai eljárásrendszer nagyon fontos. A bizottság kiemelte, hogy a hatékonyan és jól kell működjön az egyes tagállamokban. A koordináló szerep szerintem kívánatos lenne, a költségek mellett, ami az optikai hálókat illeti, nagyon nehéz optikai hálózat. Az Európai Bizottság az USA, Kína mögött totyog gyakorlatilag lemaradva. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy nagyon sok a bürokrácia. Az árnyék előadók egyetértettek, hogy ami a frekvenciák kijelölését illeti, a határidőket be kell tartani. Köszönöm szépen. Van -e esetleg vagy valaki, aki szót kér a spontán felszólalók körében? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor a biztos asszony, Krősz megkapja a szót zárásképpen. Merci, Madame la Présidente. Um, thank you Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a lenyűgöző vitában. Úgy tűnik, hogy sok érdeklődést vált ki ez a téma. Végső soron ez egy olyan erőforrás, mint a víz, mint a friss levegő, olyan fontosságú. Ahogyan az egyik kolléga is kifejtette, ez szűkös erőforrás, hozzáférhető, szabadon hozzáférhető erőforrás, de korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Az árnyék, árnyék előadók is világosá tették ezt a vonatkozást, és felvázolták, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy pozitív legyen a kimenetele ennek az erőfeszítésnek. Természetesen ez egy demokratikus vita, és elnök asszony, a digitális napirendel kapcsolatosan mindannyian egyetértünk, hogy ezt végre kell hajtani, és ha nem vállaljuk fel a felelés, felelősségünket, és világosan nem állunk ki emellett, akkor elfeledkezhetünk arról, amit Uja asszony mondott az imént, vagyis hogy egy bizonyos pillanatban tudatában kell lennünk, hogy 2020-ban, és ugye ezt a digitális menetrendben rögzítettük is, minden európainak hozzáférést kell biztosítani a spektrum lehetőségekhez, amennyiben érdeklődik ilyenek iránt. 2013-ra a digitális Európát céloztuk meg, elnök asszony, hogyha ez a célunk, akkor legyünk következetesek és alakítsunk ki olyan helyzetet, hogy a megfelelő következményeket is fel tudjuk vállalni. Köszönetet mondanék mindazoknak, akik felszólaltak ebben a vitában, és akik világosan fejezték ki magukat, meghatározták a prioritásaikat, és végső soron hozzájárultak ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, amit a stratégiai megközelítéshez szükséges a szabályozásról, a rádióspektrum kezeléséről beszéltünk, és jók a benyomásaim, ha ezt megengedik, ezt kifejteném azért még. Vannak még akadályok, ennek tudatában vagyok, de ezek az akadályok összehasonlítva azzal, hogy milyen nagyságrendű tétről beszélünk, pozitív módon áthidalhatók. Elnök asszony, a spektrum használata műsorközlésre és kulturális célokra ezt a feladatot meg fogjuk oldani, remélem ebben e a vonatkozásban senkiben sincsen kétség. Ami a digitális többletet illeti, illetve a szélesávú hozzáférést tudnunk kell, hogy előbb vagy utóbb a parlamenti képviselők biztos úgy gondolják, hogy előbb ezzel a témával is szembe kell néznünk. Egy győztes-győztes helyzetet kell kialakítanunk, és azt az opciót választottuk, amely a leghatékonyabb és a legkevésbé van hatással a spektrum felhasználásra. Hogyha visszatekintünk, és persze nem túl gyakran tesszük, hiszen inkább a jövőbe szeretünk tekinteni, de hogyha a múltra nézzünk, akkor Felmerül a kérdés, 15 évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy milyen témákról beszélünk most, hogyha 15 évet vártunk volna, és azt gondoltuk volna, hogy minden majd magától megtörténik, és nem kell politikai döntést hoznunk, akkor kudarcot vallottunk volna, és ma nem vitatkozhatnánk arról, hogy első vagy harmadik helyen vagyunk, hanem az utolsók lennénk. A spektrum, a spektrum nemzeti versenyhelyzetet jelent, a bizottság is tudatában van ennek, és a tagállamoknál van a döntés lehetősége, de tudjuk, hogy a spektrum nagyon értékes erőforrás, és figyelembe kell vennünk, hogy amikor a digitális egységes piacról beszélünk, ez lehetőségeket is jelent, és felelősséget is, hogy határokon átnyúló módon, átfogó módon gondolkodjunk, elsősorban a spektrum tekintetében. Ami a határidőket illeti, világos a határidő 2013, ez nem túl gyors, túl korai határidő, legalábbis én úgy gondolom. Tudatában kell lennünk, hogy két menekülési útvonal van, a szomszédos országok, ezekről is szó volt, természetesen különleges elbánásban részesülnek ebben az ügyben és ha vannak olyan körülmények, eh, amelyekre senki nem számíthatott, akkor persze nem szabad, hogy mi legyünk az eh, ellenségeink saját magunknak ebben a helyzetben, de nem szabad, hogy menekülő utakat keresünk. Az idő nem nekünk dolgozik, már ami a derogációkat illeti, nem szabad visszaélni ezzel a helyzettel, ha megengedik, hogy így fejezzem ki magam. Elnök asszony összességében nagyon kíváncsian várom a vita folytatását a tanács tagjaival, és nagyon kíváncsian várom azt is, hogy mi lesz a parlamenti szavazás eredménye. Meggyőződésem, hogy a jövőben előre lépést tudunk elérni, és az egyik legfontosabb pillérünket tovább tudjuk építeni, és remélhetőleg ez még az év vége előtt megtörténik. Köszönöm szépen a konstruktív és nagyon pozitív felszólalásokat, nem csak az előadó részéről és az árnyék előadók részéről, hanem a felszólaló képviselő részéről és a különböző szakbizottságok nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Torra. Συγκητής μας θα κλείσει τη συζήτηση. Για δύο Hokmark úr eh, fejezheti be a vitát két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony és biztos asszony. És úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk, hogy eh, most eh, nagyon gyors fejleményekről beszélünk a társadalomban. Ez nagyon gyorsan történt az eddigiekben, és a jövőben is ilyen tempóra számíthatunk. És arról beszélünk, hogy 2020-ban milyen helyzetet szeretnénk kialakítani. Ezért nagyon fontos elmondani, hogy nem azt mondjuk, hogy lehetőséget kell adni a későbbi döntésre, hogyha az akkori szempontokat veszük figyelembe. Ahogyan már ezt elmondtuk, a spektrum szűkös erőforrás, de szabadon hozzáférhető, és ezt igen hatékonyan kell kihasználni, ezt már többen hangsúlyozták a hatékonyság szempontját. De azt is hangsúlyoznom kell, hogy nincsen ellentmondás a kultúra, kulturális és a kereskedelmi felhasználások között. Legyünk ambiciózusak. Olyan értelemben, hogy a kultúrát bevihetjük ebbe az új technológiába, és ne csak kereskedelmi használatra tartsuk fenn, ha nincsenek kellő ambícióink, akkor lemaradunk a kulturális szempontokból, és a kultúrának a legjobb lehetőségei Európában arra vannak, hogy az új technológiák után meghódítsa az új, a régi technológiák után meghordítsa az újakat is, megragadva az új idők lehetőségeit, de ehhez döntésképesnek kell lenni, és irónia nélkül mondhatom, hogy, és igen, elégedetten, hogy eddig nem szólt senki olyan értelemben, hogy megkérdőjelezte volna, hogy elsőnek kell lennünk ezen a területen, globális tudásversenyben élünk, és egyetlen győztes pozíció van az első. Ez legyen a célunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. És ezzel le is zártuk ezt a vitát, és a szavazás pedig szerdán kerül sorra. Más szóval holnap után 12.30-kor. Más szóval fél